költségvetésekről szóló szabályok, melyek, mely szerint meg kell felelni az európai költségvetésnek, nagyon fontos előrelépés számomra. Köszönöm, Tabajdi Csaba következik egy perc. Ujjé.